Szóbeli kérdés a bizottsághoz. A, az üzemanyag minőségről szóló irányelvvel kapcsolatos, és pedig a kátrányos homok a kátrányhomokra és az olajparára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. corrijo eh, no, no era el punto que mencionaba es otro el... nos mm, a következő napi rendi pont Schwab úr jelentése a fogyasztói jogokról. Most pedig megadom Schwab úrnak a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Ebben az esetben nem csak udvariasságról van szó, hanem tényleg komolyan szeretném minden kollégának megköszönni azt, hogy létrehozhattuk a kompromisszumot ezen jelentéssel kapcsolatban. Valisz asszony a jogi szabizottság részéről volt a jelentéskészítő Gebhard asszonynak, Tup annak, Rosfolt úrnak, de Kiriakos Tien Filides, illetve Bilán úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Nem volt egyszerű ez a folyamat, két évig tartott, amíg dőlőre jutottunk, nagyon sok volt a módosító, de mindig is konstruktívan álltunk ehhez a folyamathoz, és ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Minden szakmai különbözőség ellenére, amelyek a kompromisszumokban is tükröződnek, az Európai Parlament a frakciókon átnyúlóan megmutatta azt, hogy szeretnénk a belső piacot előrevinni a fogyasztók érdekében és a vállalatok érdekében is. 20 évvel azután, hogy megint elindítottuk a európai belső piacot, azt láthatjuk, hogy nagyon sok olyan irányelv rendelet van, amely nem igazán hozza meg az egységesítést. A tagállamoknak megvan a saját játékterük joggal, néha viszont nem jogosan használják ki ezeket. A jelenlegi tervezettel egy jó modellt szeretnénk teremteni. Egységesen kezeljük bizonyos témákban a, az osztagállamokat, de bizonyos esetekben meghagyjuk a játéteret a tagállamoknak. Ezzel elég sokat el tudunk élni, érni. Támogattuk a bizottság javaslatát, és, tám- és javítottuk is ezeket a javaslatokat. A fogyasztóvédelem most már a helyes helyet kapja meg, úgy, hogy egységes 14 napos visszahívási joggal, elállási joggal lehet élni minden internetes vásárlás esetében. Meghagyjuk a lehetőséget a fogyasztóknak arra, hogy az ügynöki tevékenységnél írásban megkaphassák a szerződést. Sokkal átlátóbbá tettük az internetes kereskedelmet, és az internetes csalásoknak megpróbálunk így véghet vetni. Egységes információs jogot írunk e-, elő, és kötelező megadását az áraknak, mind az internet, amit pedig az ünnepi tevékenységnél. Az irányelv nagyon gyakorlatias a kis és középvállalkozások számára is, mert pontosan a szolgáltatásokat sokkal rugalmasabban alakítottuk, ezeket néha ki is vettük, és így az elállási jogot is engedélyeztük telefonon keresztül, hogy a visszaéléseket el lehessen kerülni, de a fogyasztók számára viszont egyértelmű szabályokat hozzunk létre a visszaküldés eh, szempontjából, ezt is szabályoztuk. És lesz egy egységes elállási nyomtatvány is egész Európában, és így lehet gyakorolni egész Európában az elállási jogot, és ez sokak számára könnyebb is lesz. Ezen kívül egyeztetünk a tagállamok között is, és úgy gondolom, hogy ezáltal a fogyasztói jogok kialakítása sokkal egyszerűbb lesz Európában. Egy közös piachoz, közös szabályokra van szükség. Az euróválság kapcsán láthattuk azt, hogy nem elég az, hogy legyen ugyanolyan elv, egyforma elv, ehhez az kell, hogy közös szabályok is legyenek. És pontosan itt erről gondoskodunk. A fogyasztók számára azért jó ez az irányelv, mert ismerhetik a jogaikat, és jobban foganatosíthatják azokat a jogokat azon cégekkel szemben, amelyek azok nem tartják be. És a kis cégek számára ez azért jó, mert bizt, jogi biztonságot jelent ez, és így kifeleződhet mindenfajta különbözőség is, amiről olyan sokat beszélünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kösz, köszönöm szépen, Schwab, most pedig Győri asszony a tanács nevében. Tisztelt elnök úr,

Redding biztos asszonynak adom meg a szót. Ennek úr, tisztelt képviselők, jövőre ünnepeljük a belső piac létrejöttének 20. évfordulóját. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a belső piac valóban a fogyasztók és a cégek érdekeit szolgálja. Két év tárgyalást eh, követően születhet meg ez a javaslat végső formájában, nyomtatja, hogy mennyire nehéz, kényes dosszié ez. Senki, legtöbben nem szeretnék, hogyha a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok lazulnának. A harmadik évve kezdődik a tárgyalásoknak erről a jogszabályra, tervezetről. Azt hiszem, itt az ideje, hogy a társjogalkotók végre megállapodjanak. Ezért különösen hálás vagyok a Schwab úrnak, Wallis asszonynak és az árnyék előadóknak, akik a kompromisszum érdekében igen kemény munkát végeztek. A tanács az év elején egy általános megközelítésről megállapodásra jutott, és a javaslat hatáját jelentősen szűkítette, főként a táv szerződésekre, illetve az üzlethelyiségen kívüli szerződésekre csökkentette le. Szerintünk ez jó kiinduló pont ahhoz, hogy egy jó kompromisszumot találjunk, és ez megfelel annak a célnak, hogy a belső piac működését javítsuk, miközben hozzáadott értéket is biztosítsunk a fogyasztók számára. Az önök módosító indítványai pontosan a további javulást célozzák. A javaslatok között jó néhány valóban tovább javítja, vagy kívánja javítani a fogyasztóvédelmet, és ez alapvetően a, egy olyan irányelv kell, hogy legyen, ami valóban jogokat biztosít, jogokról szól. A 122-es módosító például azt kívánja biztosítani, hogy az elállási időt után visszaküldött árukért se kelljen semmit fizetni, akkor, hogyha 40 eurót meghaladja az adott termék értéke. A 116-os módosító pedig eh, azt mutatja, hogy az elállási időről igenis tájékoztatni kell a fogyasztókat minden esetben. Az 1A és B bekezdés a 107-es módosító indítványban pedig az internet sajátosságairól szól. Nyilván nem meglepő önök számára, hogy nem tudom az összes módosítót elfogadni, amelyet benyújtottak például a 141-eset sem, még akkor is, hogyha én is a belső piac érdekeit kívánom szolgálni, ez szerintem túl messze megy, amikor a távértékesítőket arra kötelezi, hogy minden más, vagy bármely másik tagállamban biztosítsák ezt a szolgáltatást. A véleménykülönbségek ellenére én szerintem már látszik a fény az alagút végén, és biztos vagyok benne, hogy egy elfogadható, kiegyensúlyozott kompromisszum elérhető közelségbe került. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy segítsek a társadalkotóknak a kompromisszum elérésében. Köszönjük, biztos hogy mondja az elnök. Most a jogi bizottság nevében Wallis asszony kapja meg a szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Hosszú utat tettünk meg együtt, de még mindig utazunk remélhetőleg de azért remélem elérjük az úti célunkat nem sokára. Szeretném megköszönni Svábornak a munkáját, és a jogi bizottság nevében Láttuk a hosszú éveken át, hogy milyen problémákat okoznak a jogi fogalmak, amelyek akadályozzák az em- a fogyasztói jogokat és a KKV-k helyzetét a belső piacon. Előre léptünk a megállapodással, amelyet sikerült most a parlamentben megkötnünk, de azért a jogi bizo- júri bizottság többet szeretett volna elérni az ötös fejezetben például az igazságtalan feltételeket, illetően különösen az átláthatóság tekintetén a tisztességtelen feltételeket illetően. És tudom, hogy a tanács szerint lehet, hogy ez túlságosan messze ment, de számunkra ez egy nagyon fontos lépés lett volna a belső piac estében és a fogyasztóvédelmi jogok, fogyasztók jogainak védelmében. Mint mondtam, hosszú utat tettünk meg, és a, fogyasztói joganyakkal nem tudtunk minden irányelvel előre jutni, mint ahogy szerette volna ezt a biztos. Kislépéseket tettünk, de folytatjuk majd a vitát, az esmecserét, és remélhetőleg valami érdemlegeset tudunk majd létrehozni. Ballis asszony. Pietne asszony itt van a szövegben? Jó, akkor az Ekon bizottság nevedben ő kap most szót. Köszönöm szépen, elnök az, e, úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak az együttműködését, és Schwab úrnak különösen, hogy állandóan együttműködött és sosem fáradt. És állandóan azon kísérletezett, hogy sikerüljön előrevinni ezt a jelentést. Ugyanis a bizottságnak a javaslata, javaslatán volt mit javítani. Három kérdéssel szeretnék kapcsolat, három kérdéssel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Először is jó dolog, hogy a digitális árukat is belevették ebbe a javaslatba, legalábbis jelenleg. Az is jó, hogy világos jelzést küldünk hogy milyen vita megoldó, megoldások lesznek a jövőben, és reméljük, hogy a jövőben, amikor a kicsi, innovatív pénzügyi termékekkel foglalkozunk, akkor azokat vagy pénzügyi ágazati irány kell tenni, vagy pedig a fogyasztóvédelmi irányelvhez. Végül, de nem utolsó sorban, Remélem, hogy a bizottság következő lépései biztosítják a fogyasztóvédelemnek magas szintjét, amely teljes harmonizációhoz vezethet majd az Európai Unióban a fogyasztóvédelmi irányelvekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen Piatkenen asszonynak. Most pedig a frakciók következnek, először az EPP képviselőivel Baldassare asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Schwab úrnak szeretnék gratulálni azért a munkáért, amit eddig, ez elvégzett, és nagyon jó volt az együttműködés az IMCO és a jogi, szak, jogi szakbizottság között is. Szeretnék nagyon fontos eredményeket elérni ezen harmonizáció által, amely nagyon fontos az európai állampolgárok számára. A 14 napos elállási jog, illetve az új szabályok az információszolgáltatással kapcsolatban nem csak az árakat illetően, hanem a, az eladó címét, identitását illetően, ezek nagyon nagy javítást jelentenek, és ezzel eh, lehet erősíteni a határokon átnyúló kereskedelmet. Ez mindenképpen jogi biztonságot jelent majd az e-kereskedelem kapcsán is. Ez az irányelv alapja lehet a többi kiegészítő intézkedésnek is, kiindulva az európai szerződések reformjából, illetve az alternatív vita rendezési módszerek szabályozását illetően is. Tehát mindenképpen egy belső piacot szeretnénk létrehozni, amely a fogyasztók jogait támogatja, és amely az állampolgárok jogaiban áll. Egy évvel ezelőtt Monti professzor a következőt mondta Barózó úrnak. A, a fogyasztóknak kell lenniük a központjában a belső piac új szakaszának, és eh, ezzel az irányelv tervezettel valóban garantálhatjuk majd a fogyasztók magas szintű védelmét egy integrált belső piacban. Ez teljes mértékben eh, megfelel az elvárásnak, és meg vagyok arról győződve, hogy Schwab úr hasonlóképpen fog eljárni az elkövetkező tárgyalási folyamatokban is. Elnök, köszönöm szépen Báldeszára úrnak, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Gephardt következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Valóban nagyon kemény tárgyalásokat tudhatunk magunk mögött. A vélemények nagyon különbözőek voltak, Schwab úr, ezen vita elején, és nem igazán volt egyszerű, józan megoldást találnunk. Minden esetre a tárgyalások során nagyon sok mindent tudtunk javítani, azután is, hogy szavaztunk a szakbizottságban, és ez lehetővé tette azt, hogy egy kompromisszumos csomagot nyújtsunk be a frakciók részéről, és erről szavazhatunk holnap. Tudják önök is, hogy ez milyen sokat jelent számunkra a viták után. Valóban sikerült javítanunk sok mindenen, például van egy minimális harmonizáció, ez az alapja az irányelvnek. Ez alól csak olyan esetekben van kivétel, amely, ahol teljes harmonizálás van. A szociális szolgáltatásokat, az egészségügyi szolgáltatásokat, a szerencsejátékokat kivettük ezen irányelv hatája alól, mert ezek olyan területek, ahol külön szabályozásra van szükség, és normális kereskedelmi szolgáltatások körében ezeket nem lehet ö, kezelni. Az információs kötelezettségeket a fogyasztók irányában nagy mértékben növeltük, és eh, a kettes eh, fejezet eh, törlésében pontosan azt akarnák törölni a tanács részéről, amelyet, amely fontos lenne számunkra a szociáldemokraták számára. Az elektronikus eszközöket is belevettük ebbe a hatályba, a az Európai Bizottság javaslatában ez nem volt benne, de pontosan az internetes távértékesítés ez egy olyan terület, amelyet fel kellett venni, és az is célunk volt, hogy az ügynöki tevékenységet is jobban szabályozzuk. Ezek azok a pozitív dolgok, amelyek lehetővé teszik számunkra azt, hogy megszavazzuk ezt a pontot. Van egy-két probléma, és különösképpen az ötös fejezetben a visszaéléssel foglalkozó záradékok, amelyekkel nem vagyunk elégedettek, ezzel mindenképpen még dolgoznunk kell, és hogyha kell, teljes mértékben le kell erről mondani. Ami még nehezebb, az a szolgáltatások területe, ezek mentesülnek az információs kötelezettség alól. Itt eh, úgy gondolom, biztos azt, hogy még tárgyalnunk kell erről, mert az önjavaslatában ez benne volt, és ezt meg kellene így hagyni. Tehát összegezve a kompromisszumos csomagot meg fogjuk szavazni, meg fogjuk szavazni azt is, hogy visszautalják ezt a szabizottságba, de ez nem jelenti azt, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy első olvasatban lezárjuk ezt a témát. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az adályban két percre Rosfolt úr. Kedves elnök úr, kedves kollégák, ez egy nagyon fontos dokumentum. Nem forrudalom, nem lehet azt mondani, hogy előtte minden rossz volt, és most meg minden tökéletes. Ugyanakkor ez mégis nagy előrelépést jelent a munkának ezen az ideiglenes szakaszában. Szerintem jobban, jobb keretbe fogja a távirányítást és az internet, távértékesítést és az internetes értékesítést. Ugyanis a fogyasztó jogait meg kell erősíteni. Az elektronikus körsedelem szélesíti a fogyasztóknak a lehetőségeit, és a KKV-knek is lehetővé teszi, hogy új utakat találjanak. Ahhoz, hogy előre lépjünk ezen a területen, európai lépést kellett adni, tehát célzott pontokban harmonizálni azokat a jogokat és a kötelességeket, amelyek mindenkit érintenek. Konkrétabban például, hogyha egy olasz fogyasztó egy belga internetes oldalon vásárol, ugyanolyan jogokat és ugyanolyan védelmet élvezhessen. Ezt teszi lehetővé ez az irányelv. És mindenütt például kéthetes időtartamot állapítottak meg a fizetésre, anélkül, hogy rossz meglepetés érhetné az embereket. Tehát mindenki ellenőrizheti a megrendelését. Nos, ez bizonyos szokásokat lehet, hogy felborít. Nagyon sok nemzeti jogban vannak részletek, amelyekről amelyeknek nyomait a szomszéd országokban nem találhatjuk. De hogyha Európában akarunk élni, akkor a közösségi érdek szempontjából harmonizálni kell a szokásainkat és e, a tanácssal és a bizottsággal együtt ezt szeretnénk elérni. E, a mostani nyitásokat üdvözlöm. E, már lényeges munkát végeztünk, András Schwab munkájának köszönhetően, de az igazi nagy része a munkának most következik, és holnap szavazunk róla, és a fogyasztóknak a joga nagyon törékeny, tehát ezért nagyon fontos, hogy egyhangúan megőrizzük ezeket a jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a, az konzervatívok nevében Bílan úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Schwab úrnak, az előadónak, hogy ilyen kiváló munkát végzett, és hogy ennyire elkötelezte magát ezek mellett, a kérdések mellett. Két és fél év intenzív munkája eredményeként kompromisszumot értünk el, és reméljük, hogy nagyobb jogbiztonságot hoz ez a 27 tagállam fogyasztóinak, és pedig a távértékesítést illetően, és az internetes értékesítést illetően. Remélem, hogy az irányelvnek az eredményeként a fogyasztók nagyobb védelmet ismer, élvezhetnek a távértékesítés során és az internetes értékesítés során, és a jogaik világosabbá válik. Amikor harmonizáljuk például az információs követelményeket a távértékesítés során, Eh, és hogyha eh, máshol értékesítenek, akkor ez a vállalatokat eh, arra fogja összönözni, hogy új piacokra lépen, lépes, lépjenek, és a belső piac jobban fog végezni. Remélem, hogy az irányelv pozitív löketet ad a különböző ügyleteknek, elektronikus ügyleteknek, internetes ügyleteknek, és a fogyasztókat is jobban védi vannak fontos kérdések. Megpróbáltunk kiegyensúlyozott szöveget létrehozni, és reméljük, hogy ez az Európai Unióban a fogyasztókat védeni fogja, és nem fogja negatívan érinteni a vállalkozókat sem. Aztán nagyon örülök, hogy pragmatikus, tehát gyakorlati eredménnyel állhattunk elő, tehát vegyes harmonizációval, tehát olyan tagállamokban, amelyeknek már magasabb szintű fogyasztóvédelme van, azoknak nem változtattuk meg a jogszabályait. Ugyanakkor világos rendelkezéseket tettünk bizonyos esetekben, például az internetes internet, ügyletek embereket életen. Nagyon örülök, hogy az ötös fejezetről is beszéltünk, és itt is sikerült megoldást találni olyan, szabály, olyan szerződésekről van szó, amelyeket nem személyesen a fogyasztóval tárgyalnak meg, de sajnos, hogy az irányelvnek a szövege még mindig nem tökéletes, de meggyőződésem, hogy együtt tudunk majd működni, és talán a tárgyalások másik szintjén még, még többet tehetünk az európai fogyasztókért és vállalkozókért. Köszönöm szépen, Bélan úr. Most pedig a zöldek nevében e, Turonen asszony. Köszönöm szépen, kedves e, kollégák, tisztelt jelentéskészítő úr. Az Európai Unió belső piaca rendkívül fontos az Európai Unió szempontjából, és a bizottság a Single Market act kapcsolatban is leírta azt, hogy meg kell mutatni azt az európai állampolgár számára, azt, hogy ők állnak az európai belső piac középpontjában. Ez így is van, és erre kell gondolnunk akkor, amikor majd holnap szavazunk erről a tervezetről. A szöveg, amelyről holnap szavazzunk, az nagymértékben megváltozott, összehasonlítva az eredeti bizottsági javaslattal, amely 2008 őszében jött létre. Azokra a területekre koncentráltunk, amelyek valóban előnyösek az állampolgárok és a gazdaság számára, és azt is engedélyeztük, hogy a tagállamok továbbra is saját jogszabályal éljenek ott, ahol annak értelme van. Például a fogyasztók számára vannak változások akkor, hogyha valamit interneten vásárolnak. Tehát vannak közös szabályok, vannak újítások. Három példát mondanék. Fogyasztóként van egy 14 napos elállási jog, akkor, hogyha valamit interneten vásárolunk, ezen kívül a teljes árat kell feltüntetni, és harmadik sorban pedig meg kell adni a kereskedő telefonszámát, e-mail elérhetőségét, címét is. Nem csak kézzelfogható árukról van szó, hanem olyan árukról is, mint a zene vagy a szoftver. Az a javaslat, amiről holnap szavazunk, és amelyet a zöldek támogatnak, az nem tökéletes, de mi egy szélesebben kialakított irányelvet szerettünk volna, amely minden területet lefedi, de a politika ugye a lehetőségek művészete, és pontosan arra törekedtünk, ami most lehetséges. Összességében a parlament jó eredményre jutott, és ez használ majd az állampolgároknak. Köszönjük, most pedig a GUE NGL frakció nevében másfél percben Trianta Filides úr következik. Köszönöm, a mi frakciónk az elejétől fogva ellenezte azt, hogy a fogyasztói jogokat megcsonkítsuk, megcsorbítsuk, az Európai Bizottság javaslata, bár igen ambiciózus volt, igen gyengének mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy minden uniós fogyasztóra kiterjedjen ez a javaslat. A teljes harmonizáció ebben az esetben a fogyasztói jogok csökkenését hozta volna magával. Az irányelvjavaslatban két fontos pont is van, a parlament javaslata teljesen eltér a bizottságétól és a tanácsétól is. A mi javaslatunk szerint egy vegyes megközelítést alkalmaznánk, ami lehetővé teszi, hogy egyes tagállamok magasabb szintű fogyasztói védelmet is garantáljanak. A hatály illetően pedig az elejétől fogva ragaszkodtunk ahhoz, hogy a szociális szolgáltatások, az egészségügyi szolgáltatások ne kerüljenek az irányelv hatája alá, mivel ezek más megközelítésre szorulnak, nem a hagyományos kereskedő, fogyasztó kontextusban kell ezeket elképzelni. A parlament javaslata nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság javaslatát teljesen támogatnánk, sőt, éppen arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot és a tanácsot, hogy a parlament javaslatának az e, központi elemét, a harmonizáció szintjét illetően tartsa szem előtt. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, az e, Szabadság és Demokrácia frakció nevében Rossi úr következik. A fogyasztói jogok az egy olyan példa, amelyel valóban sok politikánk volt, azt szerettünk volna, hogyha nem vész el az a, ez a munka, és úgy gondolom, hogy összességében sikerült a kis vállalkozók számára egyértelmű javítást elérni, anélkül, hogy a fogyasztók jogát csorbítottuk volna bizonyos aspektusokat törölni szeretnének, vagy hogyha az eredmény nem lesz megfelelő a harmonizáció szempontjából, akkor mi csak ezzel ellen tudunk felszólalni. A felelősség nem az Európai Parlamentnél lesz ez esetben, hanem a tanácsnál. Vannak olyan témák, ahol a Lega Nord hajlandó igent mondani, például a magasabb védelmi szintre, de csak akkor, hogyha ez megfelel a józan paraszti észnek, és valóban jó ez a fogyasztóknak, illetve a vállalkozásoknak. Valóban a fogyasztókat kell megvédeni. Egy olyan megközelítést kellett volna választani, amely ennek megfelelő. Vannak olyan módosítók is, amelyek már megoldott kérdéseket kérdőjeleznek meg. Hogyha a szöveget illetve így fogják elfogadni a plenáris. Köszönöm a függetlenek nevében, Obermeyer úr egy percre kap szót. Köszönöm szépen. A fogyasztók számára bizonyos esetben nehezebb a helyzet. Vannak olyan esetek, amikor ingyen törthet le zenéket, aztán mégis később kiderül, hogy ezért fizetni kell. Ugyanez a helyzet például bizonyos előfizetésekkel is. Tehát mindenképpen ezt kell javítani. Másrésztről viszont nem szabad, hogy a kis cégeket függ, túl nagy tehernek tegyük ki, például akkor, hogyha ha arról van szó, hogy nem üzletben kötik meg a szerződést. Tehát ügyelni kell a fogyasztóvédelemre is, viszont mindenképpen figyelembe kell venni a kis és középvállalkozások érdekeit is. Köszönöm szépen Obermeyer úrnak is. Most pedig eh, a felszólalók következnek, és Koráca Bilt asszonynál kezdjük két percre. Gracias, president. Az előttünk fekvő kompromisszum eh, kiváló lépés a megfelelő irányba. Üdvözlöm azt, hogy eh, a visszalépési jogot megerősítettük, azonban tovább kell lépnünk bátran. Például a jótállás esetében, illetve a tisztességtelen szerződés feltételek esetében. Én mindig is azt szerettem volna, hogy teljes harmonizációt érjünk el. Meggyőződésem, hogy a közös szabályok mindenki számára előnyösek, a jogbiztonság, a verseny, a választás szabadsága nő, a bürokrácia pedig csökken. A fogyasztóvédelem, javul, és a költségek is csökkennek. Szerintem nem szabad, hogy a piac és a fogyasztók között, az emberek között egy, egy ilyen kötélhúzás alakuljon ki ez ügyben. Nem. Közös európai szabályok jók a cégeknek, a nemzeti szabályok pedig jók a fogyasztóknak. Nos, ez a kép teljesen fals, egyáltalán nincs így nagyon könnyen eh, visszaérfordulhat ez. Azt hiszem, hogy eh, az EPP nagyon rugalmas volt, a baloldal pedig eh, obstruált, a komparatív jog apró részleteiben veszett el a nemzeti szabályok közötti kupeckedés folyt. Szerintem ez tartatatlan, az európai polgárok érdekeit kell szem előtt tartani. Minimális harmonizáció és a nemzeti kisebbségek, ahogy ezt a szociáldemokraták kívánják elérni, gátolják az embereket abban, hogy a belső piac előnyeit teljes mértékben élvezzék. Válságos időkben a növekvő protekcionizmus idejében könnyű populistának lenni. András Schwabot ezért támogatom, ki a munkát végzett, csak gratulálni tudok neki, az előttünk álló tárgyalásokban is hasonlóan kell eljárni. Elnök úr, ez az fogyasztójogi irányelv e mérföldkő a belső piac életében. Fontos, hogy a bizalmat növeljük, a versenyképességet növeljük, munkahelyeket teremtsünk, hiszen ezt várják tőlünk Európa polgárai. Köszönjük Korácsa Bilt asszonynak, most pedig két percben Massip Hidalgo úr kap szót. Puntos esenciales por mejorar vannak nagyon fontos kérdések, amiken javítani kell, de nem fejeződött még be a parlamenti folyamat, még több bizottságon kell ezeknek a kérdéseknek át mennie. Azok, akiket érdekel a fogyasztók joga ebben a parlamentben, így éreznek és az asztúriai fogyasztói spanya, tanácsban a négyes cikk alapján úgy érezzük, hogy világosan meg kell mondani, hogy a harmonizációnak egyforma védelmet kellene biztosítani minden fogyasztó számára, nem pedig csökkenteni ezt a védelmet. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek távolabbiak, messzebb a fogyasztói jogai, mint másoknak. Vannak ugyan tisztességtelen szerződéses záradékok, és minden tagállamnak lehetőséget kell biztosítani, hogy ezeket a záradékokat megszüntessék. És a bizonyítás terhének a megfordításával is segíteni kell rajtunk. Csak a kereskedők, akik egyenként tárgyalhatják meg a fogyasztókkal a szerződéseket, szeretnék, hogy ez ne történjen meg 19%-a a kereskedőnek úgy érzi, hogy a harmonizációnak nagyon kevés hatása lesz. Köszönjük, két és fél percben Harbour úr kap szót. Két és fél perc, elnök úr, mert nincsen itt minden kollégám. Lehet, hogy több is lesz. Először is Szeretnék gratulálni minden kollégának, aki dolgozott ezen a dosszién, főként András Schwabnak, de nagyon erős eh, csapat állt mögötte az árnyék előadók erős csapata, akik valóban intenzív munkát végeztek, és komoly szakértelemről tettek tanúbizonyságot ezen az összetett és bonyolult területen. Úgy vélem, ahogy, ahogy Vivian Redding is mondta, helyes itt az ideje, hogy a jogalkotók, a társjogalkotók előrelépjenek és végre döntést hozzanak. Hogy milyen hosszú ideig tart ez a döntés, jól mutatja, hogy politikailag milyen nehéz eh, ez a milyen nehéz és kényes kérdés ez, mind a parlament, mind a tanács oldalán, de a parlament, mint ahogy sokszor már a múltban megtette, eh, sikerült eh, kompromisszumot elérnie, és szerintem holnap is a parlamentnek az a helyes viselkedése, hogyha a módosítókat megszavazzuk, vissza küldjük a dossziét a szakbizottsághoz. Köszönöm az elnökségnek és Győri Enikőnek, aki valóban roppant aktív volt az elnökség nevében, és nagyon sokat tett eh, azért, hogy a mi álláspontunkat is figyelembe vegye. Mi ez nem jelenti azt, hogy készen állunk a tárgyalások lezárására ezen a ponton, de a polgárok és a fogyasztóknak tartozunk annyival, hogy legalább nyílt rostéjjal, nyílt kártyákkal játszunk, és valóban megpróbáljunk egy megfelelő kompromisszumra jutni. Mivel is van itt dolgunk? Először is Koraca Bilt asszony lelkesedését nagyra tartom, de nem hiszem, hogy ez az irányelv valóban mérföldkő lenne a belső piac életében. Sokkal inkább egy lépcsőfok ez, kedves kollégák, vagy egy ugró deszka, hiszen nagyon nehéz terepet kell még valahogy megjárnunk. A harmonizáció tekintetében óvatosan kell eljárnunk, hiszen ez politikailag igen kényes érzelmi kérdés, hiszen nem szeretik a tagállamok azt, hogyha bizonyos sokaikat elveszik, Szerintem ez volt a legnagyobb probléma a tárgyalások során. Egy olyan kompromisszumot sikerült hoznunk, amely valódi hozzáadott értéket jelent a fogyasztók és a cégek, vállalatok számára is, főként az interneten, a határon átnyúló kereskedelemben. Ezeket meg kell tartani, de végezetül biztos asszonynak ennyit mondhatok, nagyon nagy szükség van egy olyan keretre, amely lehetővé teszi, hogy a harmonizáció felé elmozduljunk hiszen elszigetelt kezdeményezések vannak, például a fogyasztói szerződések terén, nagyon nagy szükség van a hosszú távú stratégiai megközelítésre, amely segítségével lezárhatjuk ezt a folyamatot, és a lépcsőfokból valódi mérföldkő lehet. Köszönjük, Harbour úr! Most két percben Margozeta Hanslik asszony kap szót. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Andrásnak, kollégámnak, aki egy nagyon nehéz eh, témát vett a nyakába. Nagyon fontos eh, téma ez, közel áll nem csak a fogyasztók szívéhez, hanem a kereskedőkéhez is, főként az internetes és a határon át eh, nyúló kereskedelem terén az internetes vásárlás során a fogyasztók azt várják, hogy garantálják eh, nekik azt, hogy valóban megkapják a vásárolt terméket vagy szolgáltatást. Ezért a jogbiztonság és az átláthatóság a legfontosabb szempont. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a vállalkozókról, a vállalatokról sem, akik pedig azt várják tőlünk, hogy ne terheljük őket további bürokráciával, valahogy ezt az arany középutat kell megtalálnunk. Nos, véleményem szerint közelebb állunk most már ehhez az egyensúlyhoz, mint korábban, nem értünk azonban még a végére ennek a folyamatnak. A fogyasztóknak jobb lenne, hogyha teljes harmonizáció biztosítanánk, főként az elektronikus kereskedelemben lenne ez eh, kívánatos. Azonban sok kulcsfontosságú területen olyan megoldást találtunk, amely valóban a fogyasztók igényei szerint alakul, és ami a kereskedők számára sem hátrányos. Például a 14 napos eh, elállási időszak erre kiváló példa. Másrészt az a módosítás vagy módosító indítvány, amely a kereskedők számára lehetőséget ad arra, hogy hogy a, a fogyasztók valóban bizonyítsák azt, hogy megkapták az árut. Nos, mind a két oldalon vannak jogok és kötelezettségek is. Köszönjük, Hanslik úr, mondja az elnök. Másfél percben Bernyó asszony kap szót. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Schwab úrnak, és az többi árnyék jelentéstevőn azért, hogy ilyen kiváló munkát végeztek. A bizottság eredeti javaslata tulajdonképpen aberráció volt. Ugyanis a fogyasztók védelmét úgy akarta, hogy harmonizál mindent de ez csak akkor lett volna jó, hogyha ez felfelé mutatott volna, és nem lefelé, mint ahogy javasolták. Épp ezért örülök a kompromisszumoknak, amelyek tiszteletben tartják azt, hogy a tagállamok szigorúbb intézkedéseket vezessenek be, ha akarják, de ugyanakkor garantálják a magas minimum szintjét a fogyasztók védelmének. Így a szerződéseknek 12 hónapos az időtartama, aztán a távszerződéseknek a feltételeit javították, aztán az elállási időt például 14 napban határoztak meg. Ugyanakkor lehetetlen a teljes harmonizációt megtartani az ötös fejezettel kapcsolatban, nem csak a, elégtelen a védelem szintje, hanem figyelmen kívül hagyja a valóságot, hiszen az európai jogalkotás nem tud visszamenőleges hatályt biztosítani. A tagállamoknak épp ezért ezért mozgásteret kell biztosítani ebben a, ezen a területen. Tehát ezért azt kérem, hogy a társ jelentést eh, eh, jogalkotók eh, megtalálják az egyensúlyt, amely magas szinten védelmet biztosít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vernyó asszony. Most pedig Koz- Kozsusnyik úr következik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, először is engedjék meg, hogy gratuláljak András Schwab munkájához, aki 1600 módosítóval foglalkozott, és jó kompromisszumot talált. Két alapvető elvet megtartott, a jobb szabályozás az egyszerűsítés és korszerűsítés elvét, azért, hogy a belső piacon lehetővé tegyük, hogy a vállalkozók az EU-ban meg, elvégezhessék tevékenységüket. A másik pedig, hogy a védelem és a harmonizációnak a minél magasabb szintjét elérjék, elérjék. Ugyan nem sikerült teljes harmonizációt elérni, az új jogszabályok előrelépést jelentenek, ugyanis a megszüntetnek korlátokat a határon átnyúló ö, ö, kereskedelemben. Köszönöm szépen. Most pedig Lechner úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azért nekem kicsit azért fel kell higítanom ezt a vitát. Annak ellenére, hogy egy kicsit sikerült erőlépést elérni ebben a jelentésben, ami sok SS Schwab úrnak köszönhető. Úgy vélem, hogy a jelenlegi tervezet inkább csak túl komplikálja a szabályokat és túlszabályoz. És ez pontosan a KKV-k számára lesz nehéz, nem igazán fogja szolgálni a fogyasztóvédelmet, nem lesz igazán harmonizáló értékű, és nem fogja Európa gazdaságát előre vinni. Az idő rövidsége miatt csak egy pozícióra tudok kitérni. A bizottság két definíciót kiterjesztett, ahogy ezt lehet látni, ez az 600 módosítón is, nagyon sokat beszéltünk erről a témáról. Igazából nincsen indoklás ennek a kibővítésnek, tehát semmilyen fajta parlamentnek elhúz, eljutatott dokumentumban nincs ez benne. A tanácskozások során mindezt most már korrigálták, ez üdvözlendő, de a második pont, a második fogalom az a, az üzlethelységen kívül megkötött szerződés. Tehát minden olyan szerződés, amelyet üzlethelységen kívül kötnek meg, az ott az elállási jog alkalmazandó, így ez alkalmazható lehet például egy festőre, vagy egy, egy villanyszerelőre is. Örülnék, hogyha ezeket a pontokat kijavítanák. Minden mellett olyan sok jogi csapda marad meg, amely pontosan a kis szolgáltatók, szakmunkások számára veszélyes lehet. Tehát mindenképpen jó lenne, hogyha ezeket köt, törölnék. Ez jó lenne a tanácsozások szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lechner úr. Most pedig Rapti asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sáb úr, a jelentéstevő, és Gebhard asszony, aki a szocialista frakció nevében volt az árnyék jelentős levő, kiváló munkát végeztet, és én csodálom őket, ugyanis türelmesek és elkötelezettek voltak, és elvezettek bennünket ahhoz az eredményhez, amelyet ma itt láthatunk. Ez nagyon jó alap a munkához, és Reding asszony lehetővé teszi számunkra, hogy optimistán tekintsünk az elé, ami most következik. A harmonizációt elérhetjük, és ez egy hasznos alap, amin tovább indulhatunk. Tisztességes védelmet biztosítunk a fogyasztók számára, és e, nem tudtuk volna elérni ezt a magas szintet, és ne, épp ezért nem tudjuk most elképzelni, hogy ezt lejjebb vigyék. Épp ezért Schwab úr gondolatai amelyek a teljes harmonizációt célozták meg, kisé elképzelhetetlenek voltak számomra. Olvastam egy újságban egy emberről, aki egy fantomképet akar csinálni, és például egy etióp embernek a szemét, egy énekesnek az arcát, stb. akarta összehozni, és szörnyűség lett a, belőle. Ezzel azt akarom illusztrálni, hogy lehet, hogy a legjobb szándékokkal indulunk el, de nem érjük el a legjobb eredményeket. Ezért szerintem a minimális harmonizáció a legjobb megoldás. Köszönöm szépen, most pedig két percben a úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni András Schwab munkáját, aki lehetővé tette, hogy a frakciók eh, egyetértsenek ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Igen, Európa konkrét előrelépéseket tett a fogyasztók védelmében, és a fogyasztók elállási joga most már megvaló, megvalósítható. Tehát ez a dokumentum egyrészt megerősíti a határokon átnyúló ügyleteknek a kereteit, és a fogyasztóknak a védelmét, és méghozzá javít is ezeken. Tehát a válságból való kilábalásra új lépéseket kell tenni, és a vállalatok talán a közös piacnak a lehetőségeiből tudnak profitálni. Az ügyleteknek csak 22%-a a határokon átnyúló, és E, hogyha ezt javítunk, akkor az a gazdasági fellendüléshez segít. Pragmatikusnak kell lennünk. Nem lehet harmonizálni, hogyha nem biztosítunk megfelelő védelmét. Tehát a nemzeti jogszabályoknak bizonyos aspektusait meg kellett őriznünk. Például Franciaországban a fogyasztók továbbra is garanciákat élvezhetnek, ugyanis az otthonról otthonban történő értékesítésben meg kell őket védeni. Tehát a mindennapi aggályokra választathatunk ezzel a jogszabályjal, tehát több Európát akarunk, de olyan Európát, amely véd. És a fogyasztóknak, a vállalkozóknak és az állampolgároknak védelmet akarunk biztosítani. Köszönöm másfél percre. Szenálova asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Régen az volt az alapelv, a fogyasztónak, a vásárlónak mindig igaza van. Manapság sajnos más a helyzet, a fogyasztói jogokat aktívan védenünk kell. Az elégedett fogyasztók úgy tűnik, hogy már nem a legjobb üzletpolitika, sajnálatos módon számos példát találunk ennek bizonyítására. Ezért olyan fontos a fogyasztói jogok védelme ezen jogszabályjal is, amely irányelv nem szabad, hogy csökkentse a fogyasztóvédelem színvonalát. a tagállamok, tagállamról tagállamra eltér a fogyasztóvédelem helyzete és színvonala. Célunk az, hogy megerősítsük a fogyasztóvédelmet azokban az országokban, ahol nincs jogbiztonság, és ahol a belső piac nem működik megfelelően. Ugyanakkor meg kell tartanunk a fogyasztóvédelem színvonalát ott, ahol ez most is kielégítő. Ez az én alapelvem, én így állok a fogyasztóvédelmi irányelvhez. Köszönöm az előadóknak a kiváló munkát, Schwab úrnak is a fogyasztóvédelem egyáltalán nem biztos, hogy szemben áll a cégek érdekével, éppen fordítva van ez. Köszönjük Szenálova asszony, most két percre Bastos asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák, hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondanak, köszönetet mondok Schwab úrnak azért, ahogy kiállt a kompromisszumokért, és megérte ezt a jelentést. Nem csak magas szintű fogyasztóvédelmet szeretnénk Európában, hanem azt is szeretnénk biztosítani, hogy az európai vállalatok minden 27 tagállamban tudjanak szolgáltatást nyújtani, vagy árukat szállítani. Jelenleg egyfajta fragmentáció tapasztalható a belső piacon, amely nehézé teszi a vállalatok számára azt, hogy határon átnyúlóan kereskedjenek. Különböző információkat kell adni a fogyasztóknak, és vannak olyan követelmények, amelyek érthetők, és ezeket időben kell megadni. Az is fontos, hogy a bizonyítás terhe most már az információ megadással kapcsolatban a szolgáltatóra, a kereskedőre esik. Az internetes vagy telefonos szerződéskötések esetében bizonyos információkat meg kell adni, és ezeket az információkat értően kell közölni a fogyasztókkal. Remélem, hogy a tárgyalásaink során sikerül majd az Európai Uniót sokkal versenyképesebbé, dinamikusabbá tenni, ez fontos a gazdaság szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, most pedig egy percre Sánchez Presedor következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök eh, úr! a fogyasztói jogok kapcsán horizontális eszközt hozunk létre, ahol kiegészítjük a különböző irányelveket, és egyszerűsítést érünk el. Magas szintű védelemre van szükség a fogyasztók számára, ez nagyon fontos a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás szempontjából, és nem szabad a tagállamokat abban akadályozni, hogy akár magasabb szintű fogyasztóvédelmi szabályokat is létrehozzanak. A teljes harmonizáció csak olyan területeken érvényes, ahol koherens keretet lehet létrehozni az um, határokon átnyúló kereskedelem számára, és ez többletértéket képvisel. A pénzügyi szolgáltatás is része már ennek a megközelítésnek, ezáltal igazán horizontálissá válik ez az irányelv. Ezen kívül ezt ennek során figyelembe kell venni a szektor specifikus, illetve tagállami szabályokat is, ne legyen semmilyen fajta joghézag. Úgy vélem, hogy ezt figyelembe kellene venni ebben a szövegben, és ezt kellene javítani a szövegben, mielőtt még teljes mértékben elfogadnánk azt, és így elérhetnénk egy európai fogyasztóvédelmi kartát a pénzügyi szolgáltatások kapcsán is.

Akkor Kelly úr először. Egy percben. Elnök úr, először is gratulálni szeretnek Schwab úrnak és a kollégáinak a fantasztikus munkáért. Két éven át folytatták ezt a munkát, nagyon sokat tettek. És szeretnék gratulálni a magyar soros elnökségnek is a munkájukhoz, és a biztos mindig megjelenik Strasbourgban, és nagyon fontos, ez a munka még most is folyik, és a tisztességtelen szerződéses feltételek és a rugalmassági záradékok még mindig fontos kérdések. Vannak más irányelvek, amelyek szintén foglalkoznak ezekkel, és én is most a fogyasztóvédelmen dolgozom, tehát épp ezért nagyon örülök, hogy ezzel a munkával erőre léptünk. Köszönöm szépen. Köszönjük Kelly úr. Most pedig Idigain asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy Schwab úrnak, az előadónak gratulok, és Gebhardt asszonynak is, hiszen mindketten kiváló munkát végeztek. Általános megjegyzésem lenne először. Nem a növekvő protekcionizmusról van szó, hanem azt, hogy nem kezdjük ki azokat a fogyasztói jogokat, amelyek léteznek a tagállamokban. Ugyanis, hogyha valóban egységes piacot akarunk létrehozni, a fogyasztók közötti és vállalkozások közötti ügyletekre, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a magas szintű fogyasztóvédelem és a versenyképesség megőrzése közötti egyensúlyt találunk. Ez az egyensúly azt jelenti, hogy minimális harmonizáció van, és teret biztosítunk a tagállamoknak arra, hogy további jogszabályokat hozhassanak létre a fogyasztóvédelem érdekében. Nem engedhetjük meg, hogy egy közösségi jogszabályt, egy olyan közösségi jogszabályt fogadjunk el, amelyek sérti a fogyasztó jogait. Tehát most javítottunk a helyzeten, de nem szabad kikezdeni a meg meglévő jogokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Buszoly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyék előadóknak nagyon sokáig próbáltak a megfelelő vonalat megtalálni. Örülök a kompromisszumnak, amelyeket elértek a frakciók, és szerintem ez fontos előrelépés az Európai Unió fogyasztói számára az előzetes tájékoztatásnak a feltétele például nagyon fontos többek között. Nyilvánvalóan ez egy kompromisszum, tehát nem tökéletes, ott van például 22 a cikk. Aztán vannak olyan szolgáltatások, amelyeket nem itt kellene lefedni. A, például digitális problém, termékekkel kapcsolatban vannak még problémák. Az határokon átnyúló ügyleteknek a kérdéseinek az intézése nagyon jó, és remélem, hogy a tanácssal sikerül majd egy optimális eredményt elérni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Boszoly úr. Most Tikao asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A fogyasztóknak jogokat kell adni, hogy tájékoztassák őket, mielőtt szerződést kötnek. A beleegyezésüket kell az üzletkötőnek megkapni, például, hogyha a hitelkártyájukról akarnak levonni összegeket. Tehát kellenek olyan záradékok, amelyek tisztességesen védik a jogokat. A biztosítás, vagy az elektronikus szolgáltatás, vagy a turisztikai szerződésekben olyan helyzetek állnak elő, amikor az ügyfél aláír valamit, anélkül, hogy ismérni a szerződéses feltételeket, amelyek az űrlapnak a hátulján vannak. A így az ügyfélnek nincsen tárgyalási joga. Általában az ilyen panaszokra az a válasz, hogy ezek standard szerződések, amelyeket nem lehet megváltoztatni. A fogyasztóvédelmi nemzetközi szervezeteknek pedig erre figyelni kell a tisztességtelen záradékokra. Köszönjük Tika asszony, Rojtova következik egy percben. Eh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönet mondani Schwab úrnak. Kiváló munkát végzett, és a módosítóimat befogadta. Bármely tagállamban átvehetik a megrendelt árukat a fogyasztók, ez nagy változás. Hogyha nem hajlandó kézbesítetni, kiküldeni a határon túl egy új tagállamba például egy kereskedő, Eh, akkor megfelelő szankciók érhetik. Remélhetőleg elfogadják ezeket a módosításokat a tanácsban, például az interoperabilitás terén az egyszerűbb eh, szerződési feltételekre vonatkozó javaslatunkat, illetve hogy a kekevékra és ezt a civil szervezetekre is kiterjedjen a hatály. Azt hiszem, hogy a fogyasztói jogok védelme a legjobb a, a módja annak, hogy elsegítsük a belső piac működését. Köszönjük. Hencsil asszony egy percben. Elnök asszony, elnök úr, a 2020-as stratégia a fagyasztók számára a termékek jó minőségét biztosítja, és ugyanakkor a bizalmukat is biztosítja, és pedig a belső piac hatékonyságát illetően. Emeli a fogyasztók jogait, és a minimális szabályok a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy az európai jogszabályt adaptálja és pontosan ezt kell megtartanunk. Az Európai Unió könnyebben tudja a belső piacot harmonizálni a fogyasztó védelem szintjén és pedig úgy, hogy a minimális harmonizációs szintet elmélyíti. Azt hiszem, hogy az európai

Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Redény biztosnak. Elnök úr, nagyon konstruktív volt ez a vita, és uh, úgy gondolom, hogy minden frakció egyetért abban, hogy sokkal jobb, konstruktívabb, sokkal hatékonyabb uh, fogyasztóvédelmi irányelvre van szükség, mint amilyennel most rendelkezünk. Abban is egyetérthetünk, hogy lehet, hogy soha nem lesz tökéletes, de legalább egy jobbat kell létrehoznunk, mint ami jelenleg hatályban van, és amely nem tökéletes. Ezzel is mindenki egyetért. Ritkán látok ilyenfajta egységességet az Európai Parlamentben. Mindenki dicsérte András Schwabot a jelentéskészítőt, illetve a jelentéskészítő társait. Remélem, hogy ez az egységesség folytatódni fog, mert jelenleg egy nagyon eredeti és nagyon rövid időszakban vagyunk, amikor megpróbálhatunk jobb jogakotást elérni, és minden politikai frakció ezt kérte, tehát arra kérem önöket, hogy támogassák a jelentés készítőjüket, hogy megindíthassák a tegyelásokat Tudom, hogy a magyar elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy eh, ez az eljárás pozitív véget érjen. Köszönöm szépen. Most pedig Győri asszony kapja meg a szót. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! engedjék meg hogy csatlakozzam azokhoz akik azt mondják hogy ez egy kiváló vita volt. nagyon konstruktv vita volt és köszönjük a támogatást a magyar elnökség nevében a szakértőink nevében és abban bzom hogy ebben a légkörben tudjuk folytatni a további egyeztetéseket. hadd térjek ki néhány konkrét kérdésre ami felmerült a vitában. a tisztességtelen szerződési feltételeket tartalmazó listák szabályozását többen is szorgalmazták egyetértünk az európai parlamenttel abban hogy lenne hozzáadott értéke egy európai szintű listának azonban a hatályos jog tartalmaz egy indikatv jellegű példálózó listát ezért hozzáadott értéke annak lenne ha egységes európai lista készülhetne. ennek a támogatottsága azonban még nem elegendő a tanácsban és ezért is döntött a tanács a kérdés törlése mellett volt aki azt kérdezte bár erre páczné gál ildikó képviselő asszony tulajdonképpen válaszolt is helyettem hogy miért lenne szükséges az hogy első olvasatban megállapodjunk. elhangzott two thousand and eight októberében a francia elnökség alatt kezdtük meg a tárgyalásokat két és fél év alatt több mint sixty munkacsoportülést tartottunk tehát úgy téljük meg hogy nincs további elmozdulási lehetőség a blokkoló kisebbségek feloldására és hát ezért kellett amellett döntenünk hogy lényegesen leszűktjük az irányelv hatályát a távolban kötött és az üzlethelyiségen kvül kötött szerződésekre. a szűktett hatály és gy a célzott harmonizáció meggyőződésem hogy gyorsabb megállapodáshoz vezethet illetve nem látom hogy ha folytatnánk ha tartanánk egy második olvasatot akkor annak milyen hozzáadott értéke tudna lenni az európai parlament előzetes álláspontja számos kérdésben közel áll a tanács általános megközeltéséhez úgyhogy én azt gondolom és ezt szorgalmaznám hogy ne mulasszuk el az alkalmat az első olvasatos megállapodásra. i really very much liked when az elnök utalt arra, hogy Harbour úr utalt egy kérdésre, és én nem szeretnék túlozni, eltúlozni, hogy hol vagyunk. Lehet, hogy ez mérföldkő, ahogy ő mondta, de azért még nem hiszem, hogy ott tartunk. Mindenesetre egy lépést tettünk előre, hiszen a fogyasztók védelmét, érdekeit védtük meg. És mindannyian tudjuk, hogy különböző jogi körülmények, feltételek vannak a tagállamoknak, és a magasabb harmonizáció nem lett volna lehetséges jelenleg, tehát talán jobb, hogyha kisebb hatályt értünk el, de azért megállapodást tudtunk kötni, és hozzájárulhattunk a fogyasztók jogainak a védelmihez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Schwab úr végezetül. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy most ez egy mérföldkő vagy sem. Nos, erről sokat beszélhetnénk. Egyértelmű az, hogy a nagy pillanatok, mint például ami, ami Artiero Spinelli eh, számára ők fontos kérdésekkel tudtak foglalkozni, de nagyon fontos az, hogy kislépésekkel konstruktívan építsük Európát, és ezért minden kollégát arra kérem, aki részt vett a munkában, ez a vitában, hogy módosítókat benyújthatnak. A módosító mindig egy jó mód arra, hogy az érdekeket egyeztessük. Senki nem lesz százalékig elégedett, de ezt az út, ezen az úton lehetne tovább javítani, és ezért úgy gondolom, hogy helyes úton járunk. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy Reding alelnök asszonynak köszönetet mondják az állandó támogatásáért, és azért, hogy itt ösztönzően hatott ránk a vita során, és minden felszólalásra szeretnék köszönetet mondani. Remélem, hogy a tanács, a tegyelások jól fognak menni, és örülök annak, hogy mindenki türelmes volt a jelentéskészítővel, kollégáival, és szeretnék köszönetet mondani Léne úrnak is. Győri Enikó korábbi kollégánknak azt mondanám, hogy tanács elnökként is érte azt, meg mennyire fontos ez a tervezet, és jön a 24-én elfogadtak egy szöveget, lehet, hogy ezt nem fogjuk elfogadni változás nélkül, de reméljük, hogy a továbbiakban is nagyon jó lesz az együttműködés, és ebben a szellemben kívánok mindenkinek szép estét. Elnök, köszönöm szépen Schwab úrnak. Én is nagyon szép estét kívánok önnek. Nos, lezárom ezzel ezt a vitát, és holnap 12 órakor